viszont nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely eh, nem egyeztethető össze a parlamenti képviselői poszttal. Eh, a néppárt bejelentette, hogy a jogi bizottságban és a japán delegációban vesz részt eh, Koveusz asszony a parlament munkájában.